mérték egy új fejezet lesz mindabban, ahogy Európát évről évre alakítjuk. Köszönöm szépen az előadónak a hozzászólását. A vitát ezzel lezárom erről a napirendi pontról, és holnap 12 órakor, pont délben lesz a szavazás. A következő napirendi pontunk az Európai Unió nyilatkozatáról van szó az Európai Unió kutatási, a ah, bocsánat, technológiai programra helyett előre vettük az IMF új vezérigazgatójának kiválasztására vonatkozó bizottsági nyilatkozatot. A biztosnak adom meg a szót. President, uh, Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a nagyon pertinens kérdéseket. A bizottság nagyon fontosnak tartja a május 20-án az a Nemzetközi Valuta Alap új vezérigazgatójának kiválasztási procedúrája elindult. A bizottság egyetért azzal, hogy a, biz- az, a kiválasztási folyamatnak világosnak, áttehatnak és érdemalapúnak kell lennie. Ezért valamennyi IMF tagállamból vannak jelöltek, akik egymással versenyeznek a különböző aspektusokban. Az Európai Uniós tagállamok megállapodtak abban, hogy a legkvalifikáltabb jelöltet támogatják, azt, aki megfelel a magas követelményeknek, hogy ezen a nagyon fontos pozíciót Ilyen jelöltnek mindenképpen bizonyítania kell, hogy elkötelezett és képes a sokoldalú koordinációra, és jól ismeri a nemzetközi gazdasági, pénzügyi és monetáris ügyeket. A bizottság támogatja ezt a megállapodást. A bizottság teljes mértékben támogatja Krisztin Lagarde asszonynak a jelöltségét, aki egy tapasztalt jelölt, és megfelel a követelményeknek. Nem csak nagyon jól ismeri az európai gazdaságot és az Európai Unió döntéshozatali rendszerét, ami önmagában is egy nagy érdem, hanem nagyon nagy tapasztalatokkal rendelkezik a globális gazdaságirányítás területén is korábbi tapasztalataiból, amikor a G20-aknak volt az elnöke. Szeretném azt is elmondani, hogy a tavalyi évben megállapodás született a G20-ak csúcsértekezletén Koreában, hogy két ö, ö, hely lesz a, ö, vez, a vezérigazgatóságban, és itt figyelembe veszik a feltörekvő gazdaságokat is. Ami pedig az erről vezet külső képviseletének kérdését illeti, hogyan kapcsolódik ez az általános IMF megújításához. Nem közvetlenül kapcsolódik természetesen a vezérigazgató kiválasztásához a bizottságnak az az álláspontja, hogy közös érdeke Európának, az Európai Uniónak és tagállamainak, hogy fokozatosan elmozduljunk az Európai Unióban, vagy legalábbis az Euró övezetnek egy helye legyen az IMF-en belül. Ez egy fokozatos lép, Eh, lépéseket kíván. Tisztelt képviselők, valamennyien tudják, hogy én teljes mértékben elkötelezett vagyok az Európai Unió gazdaságirányítási reformja mellett. Eh, ez vonatkozik eh, belső és külső vonatkozásban egyaránt. Jean Monnet mondta, hogy Európát konkrét előrehaladáson a valódi élet építi, egyszerre egy lépést, függetlenül attól, hogy ezek kisebb vagy nagyobb lépések. Ezért először a belső irányítási kérdéseinket oldjuk meg, amire nagyon nagy szükség van. Ez már önmagában egy nagyon nagy lépés lesz előre, hogyha megvalósul. Ezt követően pedig foglalkozzunk az erővezet külső képviseletével, ami egy további nagy lépés lesz, amikor majd ez is megvalósul egyszerre mindig egy lépést tegyünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a hozzászólóknak, politikai frakcióknak adom. Első hozzászóló Vartman Kólasszony a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A, az előző igazgató megválasztásánál óriási kérdőjelek voltak, hogy vajon tud-e működni az IMF. Azóta már tudjuk a választ. A válságokban igen fájdalmasan tapasztaltuk meg azt, hogy mennyire köt minket ez a nemzetközi szervezet, és a válság idején tanulja meg az ember, hogy milyen a a körülötte lévő társak gyülekezete, és milyen szakértelme van az IMF-nek és Európában saját magunk szempontjából is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a következő években az, IF, e az IMF e kult szerepet töltsön be a globális irányítás, a pénzügyi monetáris stabilitás kialakításában, a jobb, erősebb stabilitás kialakításában világszinten. Az euró válságában sajnos igen fájdalmas tapasztalatokat szereztünk Pont arról van szó, amit ön is említett, az új jelöltről van szó, az UMF igazgatójának új jelöltjéről. Valóban nyílt eljárásra van szükség az igazgató megvá- eh, kijelölésében, de nem szabad, hogy Európa nekiváló jelöltet állítson. És nagyon örülök annak, hogy most olyan helyzetben vagyunk, hogy a parlament teljes mértékben támogatni tudja az önök jelöltjét. De természetesen válságidőkben fontos az, hogy ebben a pozícióban kiváló, megfelelően kvalifikált ember legyen, és ráadásul, hogy nő legyen. A női tulajdonságok ugyanis a válságidőben többletértéket jelentenek. Lagarde asszony a, az óceán mindkét partján szerzett tapasztalatokat a multilaterális irányításban is, és ebből a szempontból is kiváló jelölt. Remélem, hogy a mi, vál, a mi támogatásunkkal úgy ö, ö, még inkább sikerül az IMF új igazgatói posztjára Legárd asszonyt kinevezni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Wortmann asszony, most pedig Beres asszony négy percben a Szociális és Demokraták csoport nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Felvetődik bennem a kérdésem, hogy miért akarták ezt a nyilatkozatot megtenni, mert amikor hallgattam a hozzászólását, akkor azzal zárja, hogy végül is most mi nagyon mobilizáltuk magunkat a gazdaság irányítás érdekében, és az vezet külső képviselete pedig majd később jön. Hát engedje meg, hogy ne osszam az ön megközelítését, ugyanis úgy gondolom, hogy az egyik fő nehézség, ami jelenleg az Európai Unióban van, az éppen az, hogy ki képviseli kifelé az e- vezetet és nagyon jól látjuk, hogy a valuták háborúja milyen helyzetet hozhat, és hogyan söpörheti el azon erőfeszítéseket, amit az erővezet népei tesznek, és, a, és az államadóságok helyrehozása mekkora áldozatokat kér, követel. Nem lehet az, hogy befelé az erővezet nagyon nagy követelményeket támaszt, kifelé pedig nem érdekli, hogy milyen helye van az eurónak, és a külső porondokon pedig történik vele az, ami legyen. Nem lehet külső védelem nélkül belső védelem, úgyhogy engedje meg, hogy én ne osztozzam a véleményében. Tudom, hogy nehéz ez a feladat, az Európai Parlament már több éve támogatta azt az elképzelést, hogy mindenképpen az euróvezetet kifelé egységesen kell képviselni, és mindenekelőtt a Nemzetközi Valuta Alapban, az IMF-ben amikor ö, kinevezték ö, Dominik Szoszkánt a képviselőnek, akkor egy egészen más kontextusban voltunk, és abban az időben a váltakozás, akkor ő mondta, hogy lehet, hogy én vagy leszek az utolsó európai a Nemzetközi Valuta Alap élén. Azóta a helyzet nagyon megváltozott az, amikor az, e, a nemzetközi valuta alapnak a jelenléte meghatározó, ez éppen Európa, és azt látjuk, hogy a fellépéseik a nagy befektetési beruházási bankoknak a fellépése nem semleges. Azt is nagyon jól látjuk, hogy az amerikai gazdasági helyzete előbb vagy utóbb legitimen megvitatásra kell, hogy kerüljön a nemzetközi valuta alapon belül. Ez egészen más tájképet fest, és sokkal fontosabb kérdés ez, mint az, hogy X vagy Y legyen-e a vezetője az IMF-nek. Természetesen az európaiaknak kell, hogy képviseletük legyen, vagy valamelyik nagy intézményben, egy nagy intézményben jelen kell, hogy legyenek. De én egy alapvetőbb kérdést vettek fel. Mi az a politika, amit mi meg akarunk valósítani a nemzetközi porondon? milyen mandátummal kell, hogy az európai képviselő jelen legyen, figyelembe véve a belső erőfeszítéseket, a piacoknak a súlyát az Európai Unión kívül, illetve hogy azon piacok milyen hatással vannak az Európai Unión belső helyzetére, spekuláció, beruházás, foglalkoztatás területén. Továbbá úgy gondoljuk, hogy bárki is legyen az a személy, aki majd az IMF vezetője lesz, mindenképpen lesz egy fontos feladat ennek a személynek. Ne tegye tönkre azokat az e, erőlépéseket, amiket Dominik Stroszkán ért el akkor, amikor egy kicsit elmozdult a washingtoni konszenzus területén. Már most is látjuk, hogy egy keményedés van az intézményben, és úgy gondoljuk, hogy ez rossz e, útvonal lenne. És az, hogy e, hogyan jelenik meg az IMF az ENSZ-ben, ezt a kérdést is fel kell majd vetni, és hogyha az európaiaknak van egy jelöltjük, vagy jelölt nőjük, akkor ezt a mandátumot is artikulálniuk kell, hogy megfelelően a világirányítás megvalósuljon azon kihívásokkal szemben, amik előttünk állnak a válság kapcsán. Elnök, köszönöm szépen, Beres asszony! és most pedig az ALDE eh, névében Schmidt eh, úré a szó. Eh, köszönöm szépen. E, biztos úr, köszönöm önnek is a választ. Úgy gondolom, hogy az új igazgatót június végére valóban ki, ki lehet nevezni. Dominik Strauss-Kahnt Fontos, hogy egy olyan ember váltsa fel, aki helyre tudja állítani azt a kárt, amelyet az IMF presztízsében okozott e, fontos, ahogy a biztos is mondta, hogy az új jelölt kinevezésének eljárása nyitott legyen. Christine Lagarde jelölését pozitívnak tartjuk, rendkívül rátermett szeméről van szó, nem csak az Európai Bizottságban támogatják őt, hanem, hanem más szervek is. De miért nem lehet egy nyílt pályázással őt jelö, nyílt pályázásban indítani. Nyilvánvalóan ez egy olyan folyamat, amely nyitottabb lenne a bizottság számára egyértelműen olyan tiszteletet és reputációt teremtett volna, amely világszinten pozitív hatást váltott volna ki. Az eurozóna szempontjából ez kiváló lehetőség lett volna. Biztos úr, miért nem éltek ezzel a lehetőséggel? Úgy gondolom, hogy nehéz időkben is meg kell tudnunk erősíteni pozícióinkat, és éppen ezért egyértelmű, hogy az IMF-et önmagában is meg kell reformálni. Még ha el is kezdődtek ezek a folyamatok, az Európai Unió szempontjából fontos, hogy egy reformált, erősebb IMF alakuljon ki olyan, amely a világszinten megfelelő súlyjal tud szerepelni. Erős, reprezentatív IMF az új világrendben, és európai, erős Európai Unióval, határozott hanggal. Erre van szükség. Néha ezt is jelezni kell. Köszönöm szépen. Swinburne asszony kap most két percre szót az ECR frakció nevében. A mai gazdasági hangulatban fontosabb, mint valaha, hogy a globális szervezetek stabilak legyenek, mert minden ország egyre jobban függ tőlük, és nem elegendőek itt a szimbolikus politikai kijelentések. Az IMF nem szimbólum, hanem működő szervezet, amelyet olyan embernek kell vezetnie, aki érti a pénzpiacok működését, aki rendelkezik menedzsment képességekkel, átlátja a gazdaságpolitikát, és képes ezeket képviselni a lakosság felé. A jelölt mellett nem az szól, hogy ő európai, hanem az, hogy már a pénzügyi válság során sokszor megmutatta, hogy képes vezető szerepet vállalni, strukturális reformok kidolgozásában működött közre, és a nehéz helyzetben ö, képes volt komplex megoldásokat ajánlani bonyolult kérdésekre, jó megoldásokat találni mindenki érdekében az eurózóna válságán túl kell tekintenünk, és meg kell néznünk, hogy az IMF-nek milyen problémái lehetnek a jövőben. Úgy gondolom, hogy a jelölt képes arra, hogy a válságos időszakban is vezesse az IMF-et, és a következő generáció problémáit is lássa, megértse, megoldja. Ami a nemzetközi szervezeteket és a pénzpiacokat általában illeti, nagyon fontos manapság, hogy mivel nincsenek határok, a globális szervezetek koordinálják a nemzeti politikákat, több koordinációra van szükség a hatékonyság érdekében, a politikák összehangolására, a jogalkotási hiányosságok betömködésére és az EU befolyásának növelésére ezekben a globális nemzetközi szervezetekben az Európai Unióban és az eurozónában is nagy és sok a különbség országaink között. Országunkat különbözőképpen érintette a válság, különbözőek a tapasztalataink. Nem könnyű tehát közös hangon szólni, de mégis erre kell törekedni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő Lambert úr két és fél percben a zöldek nevében. Euh, tisztelt kollégák, tisztelt biztos úr, négy észrevételem van. Először is szeretnék Ole Schmidt hozzászólására visszautalni, amikor a folyamatról beszélünk. Fontos, hogy a IMF vezérigazgatójáról beszélünk, és végig gondoljuk, hogy milyen nagy erőfeszítéseket tesznek a vállalatok, amikor egy harmadik rangú, harmadrangú vezetőt keressenek, akkor szerintem itt a professzionalizmus hiányzik egy meglehetősen átlátható, nyitott kritériumokra épülő eljárás helyett mi van? Különböző állam és kormányfők e- összejönnek, és azt mondják, hogy hát én ezt vagy azt a szemét szorgalmaznám. Szerintem ez az uniónak a kredibilitását nem erősíti. És a Dominik Strauss-Kahn történtek után Európa nem teheti meg, hogy csak félig gondolja végig, hogy milyen jelöltet állít. Szerintem itten elmulasztottunk egy jó alkalmat, alkalmat, nem önt teszem felelőssé ezért, mert nem ön az ön feladata, de szerintem sokkal professzionálisabb, szabályozottabb eljárásunk kellene. Továbbá válaszolni szeretnék Swinberg asszonynak. Szerintem válaszolni kell nyitottan azon, mint Swinberg asszony, Farage úr olyan üzeneteket, illúziókat továbbítanak, hogy mi európaiak majd a világnak az ügyeire nyomást is tudunk gyakorolni akkor, hogyha különböző hangon mond mondunk. Jó az, hogyha harmóniában beszélünk, de a dolgok nem így történnek. És hogyha nincsen valami konkrétumok, ami egy demokratikus federációnak megfelel, akkor nem tudnak egységes hangot teremteni, mert mindenki a saját választóinak beszél. Ez történik. Hogyha ön Farage asszony, vagy Swinburne asszony, önök azt gondolják, hogy a, az Egyesült Királyság szuverenitását védelmezik, és hogy ez vonatkozik az olyan kis országokra, mint az enyém, vagy a nagy államokra, mint Németország vagy Franciaország, és úgy gondolják, hogy majd egyedül is valamit jelentőségük lesz Európában, akkor szerintem nagyot tévednek. A másik pedig az IMF-nek a magatartása, illetve az Európai Unió Unió fellépése a válságban. Tisztelt biztos úr, itt most viszont önnel szólok. A különböző trojkák, amik egymást követik, végül is az IMF az, és hát sajnálom, hogy ezt kell mondani, mindazután, amit mi mondtunk a 80-as, 90-es években az IMF-ről, még mindig az IMF a legjózanabb, és a ö, ö, központi bank az, amelyik a legkeményebb a kondicionalitások területén. Én szerintem ezt nem engedhetjük meg. Nem hiszem, hogy önök még a pápánál is pápábbak akarnak lenni. Nem tudom, hogy ez más nyelveken is működik-e. Köszönjük szépen, Lambert úr. Kruter úr kap most szót. Az Egyesült Baloldal képviseletében, kedves kollégák, itt nem személyekről kéne, hogy szó legyen, hanem a választási eljárásról kéne elgondolkodnunk. A kiválasztási eljárás meglepő módon ö, abból áll, hogy az USA Európával egyezkedik arról, hogy melyikük kapja a posztot. Ezek ö, a legerősebb gazdaságú térségek gyakorlatilag felosztják maguk között a világgazdaságot, ez se nem demokratikus, se nem hatékony. Meglátásunk szerint Dominik Strauss-Kahn visszalépése nagy esélyt ad arra, hogy alapvetően megváltoztassuk az IMF vezetőségi posztjaira való választási eljárást, minőségi, kvalitásra alapuló végzettségre alapuló kiválasztási eljárásra lenne szükség. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a, a, az IMF tanácsának többségi szavazatai nak a számítása is másképp legyen, és a gazdaságilag erős országok túlzott képviselete mm, csökkenjen. Magát az IMF-et is meg kéne reformálni, a globális változások tükrében a fejlődő országoknak több esélyt kéne eh, adni, hogy részt vegyenek az IMF működésében, az IMF-et pedig kötelezni kellene arra, hogy a globális eh, különbségek, a szegénység ügyében is fellépjen végre, hivatalból is. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a következő hozzászóló Farázs. A függ... Biztos úr, az IMF kartáját, ha megnézem, akkor nyilvánvalóan semmi meglepőt nem találkozunk. Stabilitás, növekedés, egyenlőség, tá- egyenleg támogatása. Ugye persze mégiscsak bajban vannak, sehol nem mondja ez az alapszabályzat, hogy az IMF-nek politikai kísérleteket kellene támogatnia. Márpedig Dominik Strauss-Kahn ezt tette, arra használta az IMF-et, hogy az Europrojekt bukását kiváltsa. És ezt hogyan akarják most kiváltani? Azzal, hogy Christine Lagarde ültetik a helyére az európai politikai elit másik tagját, egy másik eurofanatikust, valaki, valakit, aki hisz abban, hogy az európrojektet föl lehet fújni nyilvánvalóan érdekei is vannak, és ezért alkalmatlan erre a posztra. Az Európai Unió elrabolta az IMF-et, egyfajta euró támogató mechanizmussá alakította. Nem csak az eurozóna adófizetői csapják be, és a nem EU zónához tartozókat, hanem az egész világnak most fel kell turbóznia és erősítenie az eurót, például a görög probléma miatt. Lehet persze, hogy szükségük van a jelöltre, nem csak azért, mert csak Görögország megy a szakadék felé, meg a negyedik kisegítés anyagi támogatásra is szükség lesz, hanem az Európai Központi Bank validitását is hamarosan meg kell kérdőjelezni. Ez egy olyan háború, amit egyszerűen nem lehet a rossz adóságok megvásárlásával továbbvinni. Hiszem, hogy héteken belül az LKB is fizetésképtelenné válik, úgyhogy talán a jó barátjuk Lagarde asszony azt is ki fogja tudni vásárolni tenni. Rossz választás, a, nemz, ő, a nemzetközi közösség pedig majd meg fogja mondani, hogy hol szálljanak ki a vonatból, talán már most. Köszönöm szépen, Farázs úr. Most pedig a saját néven felszólalók Gózes úr két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Én is Luling asszony és Langenó urak nevében is szólok, akinek is volt hozzászólási idejük, de megnyugtatom önöket, nem fogom felhasználni valamennyiük hozzászólási idejét. Csak emlékeztetni szeretnék, amit már többen megtettek, hogy a IMF új vezérigazgatójának kiválasztása folyamatban van. Fontos, hogy az Európai Unió egyhangú és erős álláspontot fejezzen ki, amit nem csak a tagállamok képviselnek, hanem a bizottság is, és ön, tisztelt biztos úr, ezt vállalta Sokan vagyunk ebben a parlamentben, Ferenc úr kivételével, akik azt szeretnénk, hogyha az, a meg, az, az egyensúly, ami létrejött az Egyesült Államok és Európa között, az fennmaradjon. Az IMF és a Nemzetközi Bank, a Világbank vezetői posztjain a, ö, teljes mértékben megértjük a feltörekvő országoknak a szándékát, hogy nagyobb részt szeretnének vállalni az IMF döntéshozatalában és ennek, a, ennek érdekében tovább kell vinni a reformokat, és azokat is, amelyeket ön is emlékeztetett, biztos úr. De való, minden kétség, kétségtelenül túl kora lenne még azokat az egyensúlyi helyzeteket, amik a pénzügyi életben való részvételétől függetlenül változtatná meg a helyzetet. Egyetlen egy európai jelölt indított csak van egy jelölt, aki egy olyan jelölt, aki rendelkezik azokkal a szaktudással, politikai tökéletes angol nyelvez, nemzetközi tapasztalatok megfelelnek a vezérigazgatói alapportrénak azt is elmondták, hogy konszenzusosnak és hatékonynak kell lenni egy olyan időszakban, amikor ennek az intézménynek döntő szerepe van hogy voluntarista módon segítsen helyreállítani a gazdasági pénzügyi egyensúlyi helyzetet. Tehát a mi uniónknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elérjük Krisztin Lagarde kinevezését. Köszönöm szépen, Gozesz úr, mondja az elnök. A következő hozzászóló Szikluna úr, de miután nincsen itt, Perez asszony helyettesíti, aki ugyanabból a frakcióból kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én úgy találom, hogy ebben a vitában azért mégis van egy paradoxon valójában a Világbank és az IMF között az lenne a legfontosabb, hogy semmi se változzon. Mi vagyunk európaiak, akiknek az az érdekünk, hogy a multilateralizmus működjön. A multilateralizmus azonban nem fog működni akkor, hogyha a feltörekvő országok egy kicsit itt-ott társultak G20-akban és egyéb helyeken. Valóban fel kell tennünk a kérdés dinamikát és a perspektívát figyelembe véve. Paradoxonnak tartom azt is, amikor mobilizálódás van, és nagy kapkodásban, hogy az IMF tetejére legyen valaki, egy európai, hogy akkor nem tudunk egységesen, példaszerűen fellépni, hogy ez e, ez itt az alkalom az euróövezet külső képviseletének megvalósításában. Miért akarnak olyan nagyon egy, egy európait jelölni, hogyha nem akarják azt is, hogy az eurót, és miért mondja, hogy az euró majd? Hogy el akarjuk érni a multilateralizmust, akkor nekünk magunknak is példamutatónak kell lennünk, koherensnek, és meg kell mutatnunk, hogy milyen jól működhet ez úgy gondolom, hogy a világ kormányzás tekintetében az IMF-nek döntő szerepe van, nem csak az európai adóssággal és az európai államadóságokkal kapcsolatban, ez egy alapvetően fontos szerep, de az IMF-nek ezen túlmenő szerepe is van a piacok stabilitásán túl, az is feladata, hogy hozzájárjon a világ méretű egyensúlyhiányok helyreállításában, ami egyébként a válsághoz vezetett. Úgy tűnik, hogy ez nem mérlegelik. Mi, mi szocialisták azt szeretnénk, hogy az IMF egy hasznos szervezet legyen, a világ kormányzás szintén, hogy az egyensúly hiányokat korrigálja. Köszönöm. Köszönöm, Beres úr, Lojelik úr kikapja meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, biztos úr. Én nem követelem, hogy a vezér, az IMF vezérigazgatójának a módszerét változtassuk meg, de ami fontosabb a népeknek, hogy milyen új szerepet kíván játszani ez a nemzetközi szervezet, és hogyan fog-e segíteni, hogy a költségvetési, monetáris, pénzügyi válságból kilábaljunk végre. Az IMF-nek minden jelentősen demokratizálódnia kell, és segítenie kell az oktatás, a humán fejlődés, a foglalkoztatás növe, javítását. Szerintem az Egyesült Államok blokkoló vétójogát meg kellene szüntetni az IMF-nek eh, egy eszköznek kellene lennie a spekuláció ellen, ami megfojtja a népeket, segítenie kellene a nyersanyagpiac és a mezőgazdasági eh, eh, piacokat, a fel kellene lépnie a spekuláció ellen, és egy nagy új projektet kellene építenie, egy egységes világpénzt az együttműködés érdekében szemben a gazdasági háborúval. Ez az, amiről elsősorban beszélünk kellene, hogy az emberek jobban érjenek, és a bankárok ne tömjék a zsebüket a népek tönkretételével. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Werner Langen, aki nincs a teremben, úgyhogy Thun und Hohenstein asszony kapja meg két percre a szót. E, Köszönöm szépen. Elnök asszony, nem helyes az, hogy az IMF kapcsán kizárólag a korábbi vezetőjének, Dominik Strauss-Kánnak a, a, a botrányáról beszélünk, nem csak ennek az intézménynek a presztízséről és az igazgató presztízséről van szó, hanem az Európai Uniójéről. Remélem, hogy végre lezárulhat az a szakasz, amelynek igen magas toleranciája sok mindent tett lehetővé, például ezt a, a kínos eseményt is. Reméljük, hogy újra tudjuk nye, meg, megnyerni és kialakítani ennek az intézménynek a jó hírét, és egy kompetens szemét találnak az élére, aki képes lesz arra, hogy megőrizze a piacok nyugalmát, sugározza ezt a médiák az európai társadalmak felé, igen nehéz helyzetben is. Éppen ezért fontos, hogy a jelölt hiteles legyen. Lagarde asszonyt a Financial Times a legjobb pénzügyminiszter asszonynak nevezte, a biztos úr is jelezte ezt. Nincsen kétségünk tapasztalata és képessége iránt. Bizonyára lehető, ezekkel élni fog, ha lehetőséget kap arra, hogy az IMF élén e, álljon. Nagyon sok országot érint az Európai Unióban is a válság, és a, a az IMF-nek éppen ezért alapvetőnek kell lennie. És olyan emberre van szükség az élén, amely a legalapvetőbb adatokat, helyzeteket is ismeri. Lagarde asszony tapasztalatával alkalmasnak tűnik e feladat eltörlésére, betöltésére. A politikai tapasztalat az Európai Unióban szintén előny bizonyára nem fogja ennek alapján az Európai Unió érdekeit szem elől téveszteni. Minden tapasztalatot azonban fel kell tudni használni. A gazdasági, ipari kérdéseket, jogi szakértők tapasztalatát, és nőként is nagyon fontos, hogy a tapasztalatait azt alkalmazza. Köszönöm szépen Túnasszonynak. A következő rész pedig a spontán hozzászólások rész hárban kértek szót. Ferreira úr először egy percben. Obrigado, senhora presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A főigazgató újraválasztása, megválasztása ö, kapcsán felmerül a kapitalizmus alapvető problémájának egyike. Ugye az egyik leg, nemzetközi legglobálisabb intézmény vezetői posztján úgy dől el a poszt odaítélése, hogy kinek van több tőkéje, miközben a pénzügyi piacok válságát, illetve a pénzpiaci háborúkat az országok között nem sikerül megfékezni. Ebből le kéne vonni a következtéteseket. Mindezt a munkavállalók hátán és kárára csinálják. A szociáldemokrácia a szempontjai közül egy sem érvényesül, minden tisztán neoliberális megfontolásokon alapul. Jó lenne, hogyha amikor az Európai Unió országainak eladósodását átstruktúrálják, akkor gondolnának néha arra is, hogy az intézményi beavatkozásoknak micsoda szociális kára hatása van egyes országokban. Izabella, parancsolj! Köszönöm szépen a szót! Biztos úr, ön szólítanám meg. Ahogy a helyzet áll, úgy néz ki, hogy a 21. századot háborúk jellemzik majd, mégpedig a politikai hatalom gyakorlói és a gazdasági hatalom, pénzügyi hatalom gyakorlói között. Vannak országok ezen a földön, amelyek szó szerint a pénzügyi intézmények uralma alatt állnak, az anonim pénzügyi intézmények uralkodnak felettük, és a polgárokat nem a saját kormányuk döntései határozzák meg, hanem ezek a láthatatlan hatalmak. Úgyhogy itt az ideje annak, hogy az Európai Unió hiteles képviselője vegye át az irányítását ennek a szervezetnek, aki megfelelő tapasztalattal rendelkezik, kompetenciával, hogy pont az ilyen válságos időszakban, mint a mostani, megmutatja azt, hogy hitelesen is lehet csinálni ezt a munkát. A gazdaság, az európai gazdaság hitelét visszaállítja a világban. Köszönöm. Következő felszólalónk. Rübig úr. Köszönöm, elnök asszony kérek egy technikust, hogy segítsen, mert a mikrofonom kibekapcsol. Fontosnak tartom, hogy legalább asszony ne megkapja ezt a vezető posztot. Franciaországban már megmutatta, hogy érti a gazdaság működését, különösen a középméretű vállalkozásokra érzékeny, és tudja, hogy kik teremtik meg az értéket. A nemzetközi alap élére egy olyan ember kell most, aki az embereket az emberek szempontjait, a kisvállalkozók szempontjait is képes képviselni és érvényesíteni. Ezért fontos, hogy a Világbank és az IMF reformja is megtörténjék általa, oda kell figyelnünk, hogy a pénzügyi bajokkal küzdő országok ne csak pénztámogatást kapjanak, hanem tud, tudományos tudás transfert is arra, hogy hogyan tudják elkerülni a problémákat. Köszönöm szépen. Figeléde asszony még egy percet kért. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan vitában vagyunk, amely alapkérdéseket vet fel. Tulajdonképpen arra a problémára redukálhatjuk, amit a nemzetközi kapitalizmus jelent. A pénzpiacok uralják a nemzetgazdaságokat, megpróbálják saját játékszabályaikat érvényesítetni országainkban. Megpróbálják az egyensúlyhiányt, a diszkriminációt, a munkavállalók jogai elleni támadásokat, az alapvető szolgáltatások elleni támadásokat erősíteni, ezzel szegénységet, szociális kirekesztést erősíteni, nem csak nemzetközi szinten a kevésbé fejlett országokban, hanem itt az Európai Unióban is. Ugyanezt próbálják és nagyon sok tagállamunkban is. Éppen ezért arra van szükség, hogy az Európai Bizottság egyértelmű állásfoglalással ezt a helyzetet megváltoztassa. Az adóparadicsomoknak véget vessen, a pénzpiacok uralmának véget vessen, és a kizsákmányolásnak is. Köszönöm szépen, Figerédo asszony, ezzel a hozzászólások végére értünk, és a vita, a vita végén a biztos úr kapja meg még egyszer a szót. E, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is köszönöm szépen a e, rendkívül tartalmas vitát. Úgy gondolom, hogy széleskörű konszenzus alakult ki a házban, nem teljes, de mégiscsak széles konszenzus a kiválasztási folyamattal kapcsolatban, ami az IMF új vezérigazgatójának kiválasztását e, illeti hogy ez világos, átlátható és érdemalapú eljárás legyen. Széles körű támogatást kapott Lagarde asszony, még ha nem is teljes körűt. Már eddig is támogatták az Európai Uniós tagállamok és a bizottság is, mint jelöltet a vezérik, az IMF vezérigazgatói posztjára. Három dolgot szeretnék megemlíteni, hogy válaszoljak néhány felvetésre, ami elhangzott a vita során. Először is kétségtelenül az IMF kulcs szerepet játszott az Európai Unióval folytatott együttműködésben, amikor az államadosság adta válságot kellett megoldani. Ehhez Dominik Strauss-Kahn jelentős szerepet vállalt az IMF élén míg továbbra is egy, a, egyes országokban az államadósággal kapcsolatban vannak még problémák, de sikerült az államadóság problémát kezelni és megvédeni és elindítani Európa gazdasági fellendülését. Ez természetesen ezt a munkát folytatni kell, és továbbra is vannak még nehézségeink, és az elkövetkezendő hetekben, június folyamán is, de eml- de ne felejtjük el, hogy a Lehman Brothers indította el a katasztrófát Európában, és reméljük, hogy Lehman Brothers nem lesz Európában. Ez nagyon rossz volt a gazdaság növekedésére, a foglalkoztatásra Európában. Második dolog, hogy nagyon jó együttműködést folytatott a bizottság, az Európai Központi egybank és az IMF ami nem volt teljesen egyértelmű egy évvel, másfél évvel ezelőtt, amikor bizonyos küzdelmek voltak a pénzügyi világ felfordulása miatt. Mindegyik intézménynek megvan a saját szabályai, szabály filozófiája és függetlensége, ezért nem volt egyértelmű, hogy ezek az intézmények képesek lesznek-e együtt dolgozni Mindazonáltal elmondhatjuk, hogy a pragmatikus megközelítés uralkodóvá vált és segítette az együttműködést annak érdekében, hogy kezelhetővé váljon az államadóság és a gazdaságok megvédésre kerüljenek. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy a külső képviseletünket meg kell reformálnunk. Ahogy elmondtam én nyitó hozzászólásomban is, Először a belső irányítást kell megoldani, és úgy gondolom, hogy ezt meg tudjuk majd tenni június folyamán. A, ez nagyon fontos az Európai Unió kredibilitása szempontjából ilyen válságos időszakokban. Tehát tegyünk meg mindent tőlünk telhetőt, hogy ezeket az Európai Unió gazdaságirányítási kérdését megoldjuk. Hosszú távon a célunk az, hogy legalább, egy, legalább az vezetnek legyen egy helye a az IMF vezetésében, és fontos, hogy pragmatikus politikai koordinációt érjünk el azon tagállamok között, akik a G20-akban, G7-ekben vagy az IMF-ben képviselve vannak. Ez konkrét javulá, javításokat követel az Európai Unió tagállamai részéről is, azoktól, amelyek az G7-ekben, G20-akban vagy az IMF-ben jelen vannak, és általában azonos céljaik vannak, és fontos, hogy ezek egy, mint egy zenekar együtt dolgozzanak és azonos hangokat hallassanak. Ahogy már említettem először is, oldjuk meg a belső gazdaságirányítási reform kérdéseinket, és utána nézzük meg, hogy hogyan tudjuk külső képviseletünket is megjavítani, megerősíteni. A az Európai Uniónak is alapvető érdeke, hogy tagállamai és állampolgárai egységesebbek legyenek, és ezáltal hatékonyabban tudjunk fellépni a nemzetközi porondon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom, és most rátérünk következő napi rendi pontunkra, amely teljesen eltérő téma. Odi úr jelent